és nagyon jó, hogy támogattuk mindannyian. Köszönöm azoknak a munkáját, akik ebben a kezdeményezésben részt vettek. Kacsmarek. Köszönöm szépen, Kacsmarek úr. A 0019 2012 es az európai kézműves iparilag előállított fagylalt napjának bevezetéséről, Die von den Mitgliedern Tehát a kézműves fagylatról van szó, Mölzer, De Silvestris, Svillena és Stadler képviselők nyújtották be ezt a kérvényt, és megkapta a parlament többség, képviselőinek többségi támogatását a 123-as házszabály cikk alapján. Ezért tehát tovább adják a címzetteknek és az aláírók nevévennek feltüntetésével a mai ülés elfogadott üléseként jelenik meg. Szilvesztri szurkapszót. kap 1 zu 30. Wer? Wo ist er? Grazie. Köszönöm szépen. Parancsoljon Szilvesztri szurkapszót. Az Európai Parlament ezzel létrehozta az Európai eh, Kézműves Fagylalt napját. Köszönöm Stadler, Mölcer és a többi kollégámnak, akik támogatták ezt a nyilatkozatot, és Kancsan kollégát is, aki támogatta a kézműves fagylalt kóstolását a parlament épületen belül, azért, hogy mindenki jobban tudja, hogy mit támogat. Meg szeretném köszni az Árteglász Szövetség eh, tagjainak eh, akik jelen voltak és a fagylatjukat kínáltak um, Strasbourgban, és így hozzásikerül, így ezt a kiváló tápértékű, friss tejből és friss um, gyümölcsökből készült fagylatot kósoltattuk meg, és um, így csökkenteni tudjuk végezetül még a széndiokszid kibocsátást is. So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt Hölgyeim és uraim, most pedig szavazunk a Tein jelentésről legelőször is. Az Európai Unió Bírósága alkotmányáról szóló jegyzőkönyv Alexandra Teinennek adom meg a szót. Ja, sehr geehrte Kollegen, wir werden... Igen,